következő vitát előtt. Először is a GUE NGL delegációtól kaptam ö, kinevezéseket, és ö, ez a jegyzőkönyv csatolásra kerül, és hogyha nincsen ö, ellene felszólalás, akkor ezt elfogadottnak fog.